országok változásaival kapcsolatban. E lista benne lesz a jegyzőkönyvben. Amennyiben nincsenek észrevételek, akkor ezeket ratifikálni tekintjük. Szerdán kilenc jogi aktust írtam alá az eljárási szabályzat 47. pontja értelméből, a, illetve az együtt döntés keretében a, ezeknek az aktusoknak a listája a jegyzőkönyvben kerül majd publikálásra.